minden tolmácsnak majd, amikor eljön az ideje, akkor boldog nyugdíjba vonalást, vonulást kívánok. Következő jelentésünk regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára, Jens Geyer. Köszönöm szépen. Az ipar az Európai Unióban a munkahelyteremtés motorja. Felelős az innovációért és a növekedésért az erősen iparosodott országok jobban helyre tudnak állni a válság során, és az Európai Unió is felismerte ezt. Az iparpolitikai stratégia ennek a konzekvenciája. Azonban ebben az iparpolitikában még nincs jelen megfelelő mértékben a regionális dimenzió. Az iparnak szüksége van az infrastruktúrára, az energiára, a munkaerőre, a kutatásra és pénzre. Éppen ezért az ipari térségek és a városes térségek összefüggenek. Az iparosodott térségek általában városes térségek is. Ezeknek pedig megvannak a saját erősségék és gyenge pontjai. Európában számos montán ipari térség van, amely túlhaladta a monostruktúrát, itt van például az angol ipartelepek, a német rúrvidék, vagy pedig itt Liège, vagy Lille környéke. Ezeknek a térségeknek mind megvan speciális problematikájuk. És véleményem szerint az Európai Unió nem megfelelő módon foglalkozik ezekkel. Tehát például gondoljunk a talajszennyezésre. Számos területen a talaj túlságosan szennyezett ahhoz, hogy mezőgazdaságot lehessen ott folytatni hogyha megfelelő alternatíva van, akkor oda kell menni. Itt a regionális alapok még nem mutatkoztak elégségesnek ahhoz, hogy ezzel a problémával megbirkózzunk. Nem rejtem véka alá azt sem, hogy elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne ezt kiegészíteni. Azonban van egy stratégiai probléma is. Az ipar sikeréhez a regionális stratégia is hozzátartozik. A bizottság támogatja az intelligens specializációt. Azonban a stratégia végrehajtását úgy kell elrendezni, hogy politikai koncepcióink, információink legyenek. Ezek az általános kihívások, ezek a kihívások olyan gazdasági helyzetben vannak jelen, ahol számos országban visszaesik a termelés. Ez pedig főleg az ipar csújtja. Ehhez hozzájárul még a gazdasági nehézségek mennyisége is. A tagállamok ezekkel a gazdasági nehézségekkel pillanatnyilag nem tudnak megfelelően megbirkozni. Az ipari vidékek pedig az Európai Unió segítségével újra fel kell fedezni, és remélem, hogy a én jelentésem is hozzájárul ehhez. Köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm az Envi bizottságnak és a bizottságnak a segítséget. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Gájer úr. Most pedig az első hozzászóló Kléver asszony. Csigam. Távozott. Irigóen asszony. Perez, Irigóen. Köszönöm szépen, elnök úr. A Gájer jelentés nagyon is aktuális, realista és szükséges. Gratulálok a előadónak a realitások Európában azt kivetelik, hogy transzverzális középtávú hangsúlyt fektessünk erre a témára, az aktívumokat, aktívákat ki kell használni, hiszen a legjobb emberi tőkével rendelkezünk, és gondolni kell a már nem használatos európai zónákra, viszont a jövőbeli piacok felé kell fordulnunk. Ahogy az előadó elmondta, szinergiára van szükség az iparpolitika és a kohézió között a lehető legjobb érz eredmények érdekében. Sajnos az én országomban ez nem így folyik. Itt a pénzalapok felhasználásáról beszélünk, de az európai szociális alapot akarjuk felhasználni oktatási modellekre, olyan modellre, amely a szegregációt segíti, és a tehetségeket inkább visszaszorítja, mint előtérbe helyezi. Biztos asszony, az európai alapok a fejlesztést kell, hogy szolgálják, és a szegregációt nem engedhetik meg. Dobá Varandika asszony. Köszönöm. Köszönjük az előadó munkáját, hiszen elkerülhetetlen, megkerülhetetlen ez a kérdés, amelyet felvet. Lisszabon után a gazdasági kormányzás kérdése felveti az erőfeszítések megtételített a helyi és regionális önkormányzatokat is igénybe kell venni, Ebből a szempontból az európai alapok segítségével több innováció, fejlesztés történik, és jobban bevonják az embereket az a vállalkozásokat segítik. A Maszkföld térségében már ismerjük ezeket az erőfeszítéseket, Bilbaóra és térségére gondolok. A régiók és, régiók és a különböző közösségek, gazdasági egységek kell, hogy integrálódjanak az intézményes struktúrába. Ez rendkívüli lehetőséget rejt, ami a fejlesztést illeti, így alulról felfelé építkezhetünk Európában. Az állampolgári kezdeményezésekre szükség van. Köszönöm. Most bár nem szokásom, Megadom a szót Sanchez eh, asszonynak, aki különként. Évtizedek óta visszaesőben van az ipari szektor Európában, a szolgáltatásokra összpontosít Európa, elfelejtette az iparát, és most ennek megfizetjük az árát. Florence, eh, Peugeot és eh, a többi, hosszú a lista az én országomban gyárbezárások fenyegették a munkavállalókat, és mit tudunk tenni? Európa lép, befektet a struktúrális alapok számára, több mint 300 millió eurót befektettek ezekbe a régiókban. A munkanélküliket akarják újra képezni, innovatív, tartós, kompetitív iparágokba kívánnak befektetni. A kreatív iparágok a zárt állásban nagy szerepet jár, játszanak a digitális ipar, a magas minőségű termékek gyártása, a filmipar felhasználja az intellektuális kapacitásokat. Európának a jövő számára kell befektetni. Morganti úr, a szó. 11-kor beszeretnénk fejezni. A néppárt részéről még valaki, ő már hozzászólt. Kivételt tettem Sánchez kolléganő, mert ő francia. Akkor napirend miatti felszólítás. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem. Milyen szabályjal én él ön, amikor úgy dönt, hogy egy vita során a képviselő nem szólhat hozzá második alkalommal. Viszont másnál meg van erre lehetőség. Ez egy nagyon fontos vita, amit folytatunk konkrétan az imént például a nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban, és egyes képviselők nem kaptak szót, korábban viszont van, aki háromszor, négyszer is hozzászólt. Egyszer nem értem a szabályt, amit alkalmaz. A mai estén egyszer beszélnek az emberek, kivé... Sánchez Schmidt asszonynak adtam egyszer szót, mert a néppárt még nem szólt hozzá. Tehát Franciaországnak az ipari területen komoly nehézségei vannak, fontos, hogy hozzászóljanak itt. Morgan Tiur. Az egyik, mint a 149-es szava. Morganti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a jelentésben teljes joggal hívja ipar jelentőségére számos területen. Nézzük a fémipart, a textilipart, számos probléma van ott. Igazából nem abból indulnak ki viszont, hogy milyen kulturális és műszaki örökségünk van itt Európában és ezek az örökségek ipari területeken testesülnek meg. Tehát látni kell, hogy bizonyos területeken fel lehetne váltani a termelőipart más szolgáltató területekkel, de ez nem jó megközelítés, mert azt az ipart, ami még rendelkezésre áll, meg kell mentenünk, főleg a textil és a fémipar területén. Bizonyos régiók nagyon komoly szaktudást halmoztak itt fel, ami pótolhatatlan. Toszkánában például olyan textilüzemek és fémipari üzemek vannak, amelyek globális szinten is vezetők. Meg kell védenünk ezeket a cégeket. Ne engedjük, hogy Európa véget vessen a tevékenységüknek. És köszönöm szépen, Zóvievszka kolléganő, hogyha kívánja, akkor írásban is hozzászólhat Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. nincsen hitelesebb fejlesztési stratégia az iparterületek vonatkozásában, hogyha csak politikai döntéseket hozunk. A kohéziós politikában úgysem lesz elég forrás soha, és a következő ciklusban még nehezebb lesz a helyzetünk, és nem lehet kiegyensúlyozott politikát folytatni akkor, hogyha nagyon fontos ágazatokat tettek tönkre mindenek előtt perifériás fekvésű országokban, ami elvezetett oda, hogy egyes országok komoly adósságokat halmoztak fel. És ezt a helyzetet, a nehéz, amúgy nehéz helyzetet a gazdasági és pénzügyi unió is nehezítette. Tehát tényleg komolyan kell kísérletet tennünk arra, hogy fenntarthatóan használjuk fel a forrásokat az egyes régiókban, és a meglévő ágazatok fejlődését segítsük elő. Szükség van arra, hogy támogassunk a közösségi forrásokból vége, a neoliberális politikának szerint véget ennek vetni, ezek csak a kapitalistáknak segítenek. Biztos asszony and thanks to the honourable member, Mr. geier. Uh, Köszönöm szépen, Geyer úr. Ez uh, a jelentés nagyon sok érdekes részletet tartalmaz. És főleg a gazdasági válság idején fontos az, hogy uh, az ipar zuhanását megállítsuk. A kohéziós politika finanszírozása egy nagyon jó eszköz ebben a tekintetben, hogy eh, támogassuk eh, főleg a kis és közép méretű vállalatokat. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2007 eh, és 2013 között is 54,2 millióval támogatta az Európai Unióban az ipari térségeket. És ez pedig újabb innovációkat jelentett. A jelentésben leírtak egy részét már érinti a kohéziós politika. És reméljük, hogy az intelligens specializáció továbbra is az egyik prioritás marad. Ez pedig vonatkozik az európai szintre, vonatkozik a tagállami szintre, vonatkozik a regionális szintre is. És természetesen jobb szinergiákat kell majd teremteni. Az intelligens specializáció koncepciója, amelyet a jelentésében említ, személyre szabott megoldásokat javasol. Ehhez pedig a regionális adottságok megfelelő vizsgálata is szükséges. Természetesen be kell vonni az érintetteket is. Meg vagyunk győződve arról, hogy itt az intelligens specializáció támogathatja a gazdasági transformációt. Regionális fejlesztési víziókra van szükség, strukturális változásokra, és figyelembe kell venni az ipar szempontjait. De természetesen a nemzetközi piacokat is. Az intelligens specializációt így úgy láthatjuk, hogy az iparpolitika egyik nagyon fontos részvevője. Természetesen a az ismeret transfert biztosítani kell a kormányzatok, a befektetők és a tudomány között. Tehát az információ áramlás nagyon fontos abban a, abban a tekintetben, hogy a PPP projektek működjenek. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy a horizontális politikákat jobban kell koordinálni. Így a politika kiegészítheti egymást. Például a kutatás és a technológia politika. Ezen kívül a vidékfejlesztés, a munkaerőpiaci politika mind-mind szinergiaképes. És ezeken a területeken kell közös céljainkat megfogalmazni. Tehát itt három okát említettem annak, hogy miért törtünk láncsát az intelligens specializáció mellett. A regionális fejlesztési alapok számára is nagyon fontos, hogy hozutávú vízió legyen. Az intelligens specializáció kulcs eszköz abban, hogy elérjük az ipar újjászületését. Már elkezdtük a tárgyalásokat a tagállamokkal és a tagállamok régióival. Partnerségi egyezményeket is beterveztünk 2011 és 20 között. Látjuk, hogy nagyon sok komoly fáradozás van regionális és nemzeti finanszírozás tekintetében. Köszönöm szépen! Thank you, Commissioner. Thank you. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm kollégák, köszönöm Jens Gájernek ezt a jelentést a 21-es cikk értelmében Sheffieldet is említhetnénk, hiszen a saját választókerületem és egy volt iparterület Nagy-Britanniában. Holnap folytatjuk, most berekeztem az ülést, köszönöm a tolmácsoknak, jó éjszakát kívánok!